Köszönöm szépen, Jensen asszony következik az Alde részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. És gratulálni szeretnék önnek ezért az új pozícióért, ugyanis nagyon örülünk, hogy végre olyan elnökünk van, aki időben kezdi a munkát. Az ALDE álláspontja tehát az álláspontja tulajdonképpen egyetért, egybevág azzal, amit az előző két frakcióról, frakciótól hallottunk. A transeurópai hálózatok miatt vagyunk ma itt, és azzal kell foglalkoznunk, hogy a bizottság hogyan kívánja felhasználni azt az extra pénzt, amely a gazdaságélénkítési programból származik. Azt sem mondhatjuk, hogy túlságosan sok projekt lenne, és nem elég finanszírozás ugyanis az lenne most a dolgunk, hogy a javasolt pénzösszegeket, amelyeket a bizottság javasolt, legalább azokat megfelelően felhasználjuk. Engem is egy kisé aggaszt. Az EASA, a légbiztonsági ügynökség tevékenysége, ugyanis biztosítanunk kell, hogy ha megpróbáljuk ennek az ügynökségnek a feladatkörét kibővíteni, akkor a szükséges forrásokat is kell biztosítanunk, ugyanis most azt láthatjuk, hogy az ügynökségeket megfelelően el kellene látni. És az ELDE frakció részéről pedig a kiegészítő támogató tevékenységek a közlekedési szakpolitikákhoz, illetve az utasjogok biztosításához egy különösen fontos terület. Tehát a költségvetési előtervezetben biztosítani kell a megfelelő költségvetési összegeket ezekhez a tevékenységekhez. Nincsenek kísérleti projektek jelen pillanatban, úgyhogy a közlekedési bizottság korábban ezen a területen sikeres volt, de azt mondhatom, hogy ez különösen nehéz eljárás. Módosításokat kellene beterjesztenünk még mielőtt elmegyünk nyaralni, ugyanis azokat le kell fordítani ahhoz, hogy tudjunk róluk szavazni szeptemberben. Úgyhogy valószínűleg most pillanatnyilag nem fogunk semmit elérni. Annyit azonban mondhatok, hogy a zöldek felé ez egy folyamatos kérés, és az ALDE frakció is tudja ezt támogatni. Tehát jó projektekre van szükség, és azt hiszem, hogy Kálmer úr nagyon jól dolgozott ezen a területen. Tehát ez lenne a mi álláspontunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jensen, azt, hogy mondja az elnök. Igen, valóban a titkárságtól már meg kellett volna kapniuk a közlekedési bizottsággal kapcsolatos dossziéjukat, illetve az Európai Bizottság részéről is kellett volna kapniuk egy anyagot, és természetesen a kupac tetején pedig van egy dokumentum, amelyet akár mindannyian a legfontosabbnak tarthatnánk. Most pedig akkor Michael Kramernek fogom megadni a szót. Hát ilyen sok bók ellen nem is tudok semmit mondani, Természetesen az ALDE frakció támogatja ezt a projektet. A Lichtenberger jelentésben a plenárison nagy többséggel elfogadtuk azt, hogy a TEN hálózatoknál nem csak a vasúti, közúti, légúti, illetve víziúti projekteket támogatjuk, és természetesen ez ezeket a projekteket pénzügyileg is támogatnunk kell, lesznek majd itt módosításaink, remélem, hogy ezzel mindannyian egyetérthetnek majd. másrészt viszont úgy gondolom, hogy pénz nélkül is semmi sem történhet. A pénzügyi kérdéseknek most kiderült az, hogy amit tartottunk korábban, amikor a költségvetés létrehoztuk, az meg is valósult, mert összességében az elmúlt években és évtizedekben nagyon kevés pénzt szántak a transeurópai hálózatokra, a bizottság és a parlament szerette volna ezeket az összegeket növelni 2007-2013 között 20 milliárdra, habár a határokon átnyúló projekteket 50%-ig lehetne támogatni. Erre mindenképpen szükség van, mert az egyes nemzeti tagállamok kevésbé hatékonyak akkor, hogyha csak a határokig építik ki a projekteket, hisz sokkal fontosabb az, hogy európai szempontból ez fontos, tehát 20 milliárdra fel kell növelni az eszközöket, és mindenképpen határokon átnyúló projektekre van szükség, és az a prioritás, hogy mindegyik ö, ö, tehát vasúti projekt, projekt legyen. Azonban nemzeti szinten nem a vasúti projektek voltak fontosak, hanem a közúti projektek. A tanács és a tagállamok azonban másképp gondolkodnak, ennek az lett az eredménye, hogy semmi nem változott, túlságosan alacsony a kvóta, és az ösztönzés a tagállamok számára nem elegendő, ezt mindenképpen tudnunk kell, de azt is tudjuk, hogy ki az, aki a 20 milliárdról 8 milliárdra csökkentette a támogatást, ezek a kormány és államfők voltak, azt mondták, hogy Stuttgartban nem tudom ezt és ezt finanszírozni, vagy Münchenben nem tudom ezt finanszírozni, és mert az Európai Unió segítsen nekünk, mert nemzeti szinten nem tudunk semmit se kezdeni. Úgy gondolom, hogy tudnunk kell ezt, hogy mindenképpen nekünk is felelősségünk van abban, hogyha ilyenfajta deficitek fellépnek. Köszönöm szépen, Michael. Az utolsó felszólaló a koordinátorok között az ECR képviselője Padborn úr. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak néhány megjegyzést szerettem volna tenni, főként ezeket pedig arra szeretném korlátozni, hogy a különböző ügynökségekre vonatkozó költségvetési tételeket érintsem. Sok képviselő már korábban is itt volt ebben a szakbizottságban, és tudja, hogy én magam nem vagyok különösebb rajongója ezeknek az ügynökségeknek, és igyekszem ezt majd bizonyítani is, de mindannyiunkat aggaszt, ezeknek a megvalósíthatósága, főként pedig itt gondolok az Európai Légibiztonsági Ügynökségre főként abban a formában, ahogyan ezt a dokumentumban javasolták, ugyanis a kötelezettségvállalásokat növelni kívánják itt, ugyanakkor viszont nem is tudják, hogy hogyan fogják pontosan ezt a munkát elvégezni az ügynökségben. És az ügynökség létrejötte óta már nagyon sok probléma merült fel, ugyanis jelen pillanatban is már épp elég feladata van, és ezt sem tudja ellátni. Ne, ne is beszéljünk arról, hogy mi lesz, hogyha ezeket a feladatköröket kiterjesztik a költség struktúrája jelen pillanatban operatív. Én magam egyébként még továbbiakban is kapok panaszokat kis- és középvállalkozásoktól a légiközlekedési területeken, ugyanis rettenetesen nagy költségeket kell kifizetniük a tanúsítványokért, és ez jelentős problémát okoz. Ez akár tízszeres költséget is jelenthet. Úgyhogy azt hiszem, ez egy kitűnő példa. És ezzel együtt meg azt mondjuk, hogy hát igen, és akkor az ügynökségnek adjunk még több pénzt, még több feladatot. Úgyhogy azt gondolom, hogy amikor az ügynökségekről van szó, akkor mindig tartalékba kell tenni az extra forrásokat, és megnézni, hogy hogyan teljesít ez az ügynökség. Én úgy gondolom, hogy ez egy kudarcra ítélt szervezet, és ha több pénzt adunk neki, az csak több problémát fog okozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Még öten szeretnének szólni. Most már, Éva, téged is felírtalak, de most már lezárom a listát. Ugyanis Jensen asszony jelentésére is szeretnék áttérni, még mielőtt Rojte úr megérkezik. Úgyhogy most akkor lezárom a listát. Az első hozzászóló Kok úr parancsoljon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. A harmadik közúti biztonsági program véget ér, és nem értük el a céljainkat, a negyedik programot majd megfelelő pénzügyi eszközökkel kell ellátni, de további kutatásra, kísérleti projektekre van szükség, főként az infrastruktúra és a szállítás területén. Itt is megfelelő pénzügyi támogatásra van szükség. Köszönöm szépen. Thanks, Dieter. Köszönöm, Ayala Sender asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos igen, először is szeretnék egyetérteni Kolicsek úr következtetéseivel, hogy ne fogadjuk el a tanács által javasolt csökkentéseket, főként a jelenlegi helyzetben, főként gondolok itt most a TEN programokra, amelyek pontosan itt a szakbizottságban került javaslatra, hogy a fellendítési tervbe, a gazdaság élénkítési tervbe kerüljenek be ezek a TEN hálózatok, és igenis meg kell tartani azokat. Főként pedig az ahhoz kapcsolódó végrehajtó ügynökségeket, hivatalokat. Ami pedig a Marco illeti, természetesen sajnálatos, ahogyan és remélem, hogy majd a bizottság el tudja majd magyarázni, hogy hogyan próbálják majd enyhíteni azt a helyzetet, ahol van egy program, és ennek a jövője pedig, ugye itt az intermodalitásról beszélek, főként pedig a tengerparti strádákra, hogyan lehet azokat összekapcsolni, hát ez egy rettenetesen fontosan, fontos program, és mégsem működik. Aztán pedig, ami a kísérleti projekteket illeti, közúti biztonságról szóltunk, de örülnék neki, hogyha a Kolicek úr egy kicsit részletesebben szólna a turizmussal kapcsolatos projektekről, kísérleti projektekről. És emlékeztetném a bizottság elnökét, a szakbizottság elnökét Simpson urat arra, hogy tegnap jutott eszembe, hogy ez a közlekedés és idegenforgalmi bizottság, általában csak a közlekedésről beszélünk, idegenforgalomról soha, remélem, hogy ezt a jövőben sikerül majd orvosolni, és az idegenforgalomról is szólnánk, hiszen jól tudom, hogy a jogalkotási teher elég nagy, de azért mégiscsak ez is aggájaink tárgyát kell képezze. Ezért szeretném, hogy a Kolicek úr egy kicsit a turizmussal kapcsolatos programokról is beszélne, ami pedig a légibiztonsági ügynökséget illeti. Talán fontos lenne a konzultációk során, hiszen Spanyolországban például talán valami félreértés történhetett a funkciók tekintetében, ugyanis egyes baleseteknél, például a kivizsgálásnál részt vett az ügynökség, másoknál viszont problémák merültek fel. Nem tudom, hogy ez a személyzet hiánya miatt van-e így, Úgyhogy azt gondolom, hogy azért erről is kellene szót ejteni, és aztán pedig ott van az EMSA. Szeretnénk tudni, hogy a kötelezettségvállalási erőirányzatokat miért növelik meg, úgyhogy ezeket szeretném pontosítani a továbbiakban. Köszönöm. Elnök Ines, biztosíthatom a szakbizottság valamennyi képviselőjét arról, hogy elnökük tudja, hogy mi a szakbizottság teljes neve. Foster asszony a következő. Well, thank you, Chairman, and, uh, many Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok önnek, hogy megválasztották önt elnöknek, nagyon jó önt itt látni. Rövid megjegyzésem lenne az ESZ százalékos növekedésével kapcsolatban. Nem tudom, hogy most helyesen a meglátásom vagy nem, hogy ez most sok-e vagy nem, de ami egyértelmű, és amit értettem Bedborn kollégám hozzászólásából, az az, hogy vannak még mindig kérdések az EASA körül, és meg kell hoznunk azt a döntést, hogy az EASA vajon egy független ügynökség-e, és lehet, hogy nem kellene annyira kötődnie az előállítók által adott támogatásokhoz. Ez egy szabályozó ügynökség, tehát vannak kérdések az ügynökség körül, ami a költségvetést illeti, meg kell néznünk azt, hogy, eh, hogy az, az előállítók Európában, a gyártók Európában mindenképpen aggódnak, és eh, az FAA, ez egy olyan ügynökség, amelyre mindenképpen eh, együtt kell dolgoznunk. Az a meglátásom, hogyha, hogy mindenképpen vitáznunk kellene erről itt a szakbizottságban, mert, mert nem hiszem, hogy az Európai Parlamentnek, illetve az Európai Uniónak kell minden támogatást biztosítani az ügynökség számára, de meg kell nézni ezt, hogy hogyan is zajlik a támogatása, nem csak rövid, ter, rövid távon, de meg kell nézni, hogy hosszú távon hogyan, hogyan fog ez működni, hogy ez kielégítő lesz -e mindannyiunk számára. Végezetül pedig a kis előállítók, kis gyártók, kis vállalkozások nagyon nehéz helyzetben vannak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Három felszólaló maradt Lichtenberger, Pascal de Grandez és Tikao asszony. Először Lichtenberger asszony következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Egy szót szeretnék szólni a transzeurópai hálózatok jogosságával kapcsolatban. Itt úgy tűnik, hogy nem annyira koncentrálunk a közlekedés biztonságra, csak konjunktúra kérdésekkel foglalkozunk, de hogyha ezzel foglalkozunk, akkor piramisokat is építhetünk, hiszen ehhez is kellenek építőmunkások. Hogyha közlekedési szempontból van értelme, akkor ez egy transzeurópai projekt, hogyha nincs értelme, akkor inkább hagyni kell, és inkább akkor a magas építésbe kell befektetnünk, ami szerintem sokkal értelmesebb lenne. Egy másik pont, sokan nem említették azt meg, hogy nincsen képesség a tagállamok részéről arra, hogy részt, részt vegyenek a közös finanszírozásba. Én inkább egy érzékelt hiányból indulok ki. Szerintem Azonban ez nem így van, hiszen itt nem egy érzékelt hiányról van szó, hanem arról van szó, hogy nagyon sok projekt projekt esetében bár szeretnének a tagállamok pénzt, de nem teljesítik a kritériumokat, és akkor problémával állunk szembe, hiszen hogyha nem teljesítik a kritériumokat, akkor ismételten egy újabb botrány fog kibontakozni európai szinten, ezt nem fogadhatjuk el. A Marco Polo esetében sokkal jobban meg kell néznünk a kritériumokat, hiszen, hogyha itt nincsen pozitív visszajelzés, akkor mindenképpen problémával állunk szemben, amit meg kell oldanunk, mégpedig rövid távon. Az idegenforgalommal kapcsolatban egyetértek abban, hogy itt mindenképpen vitáznunk kell. Én azt javasolnám, hogy legyen egy vita, egy olyan vita, amely a plenárison is volt, például a spanyol ingatlan kérdésről. Akkoriban nagyon heves vita volt a plenárison. Ez mindenképpen még téma a az Idegenforgalmi Bizottság számára ezzel foglalkozni kellene, már csak azért is, mert nem csak Spanyolországban jelentkezik ez a jelenség, hanem más tagállamokban is, másrésztről pedig ez egy alapvető hiba forrást jelenthet a turizmus területén. A légi biztonság kérdése úgy gondolom, hogy a fekete listák kérdését mindenképpen fel kell vetnünk ismételten, és a pénzügyi támogatás kapcsán is meg kell nézni azt, hogy a költségvetés erre elegendő lesz-e. Elnök, köszönöm szépen Éva. Grandes Pascal a következő. Remélem jól lehetettem ki a nevét. <laughs> Köszönöm szépen Simpson úr, és gratulálok önnek az új feladatköréhez. Biztosak lehetünk abban, hogy kiegyensúlyozott munkát fog végezni, és olyan kedvesen fogja munkáját végezni, amit már gyakran bizonyított nekünk itt a szakbizottságban. Két megjegyzésem lenne, kritikus megjegyzésem. Az első az, hogy az előkészítő munkák késedelmet szenvedtek egyes kísérleti projektek esetében. Azt hiszem, hogy ebben a ciklusban nagyon keményeknek kell lennünk, főként a megvalósult csökkentések tekintetében nem szabad, hogy 8 millió euró alá kerüljön a költségvetés, ez egy megfelelő ritmust biztosítana ahhoz, hogy megfelelő munkát végezzünk. Sajnálatos, hogy a hetes projekt, ez a Spanyolország, Portugália, Közép-Európa multimodális tengely, 2010-ben nem rendelkezik elegendő forrással. Ez szerintem elfogadhatatlan, és ezt kritizálom is. Ami pedig a tengerbiztonsági ügynökséget illeti, én magam is sajnálom, hogy a kifizetési előirányzatok csökkentést szenvedtek. Én magam már foglalkoztam az ügynökség több évre vonatkozó pénzügyi keretével, és ez biztosítani ennek biztosítania kellene a megfelelő működést. Nekünk az a dolgunk, hogy költségvetést biztosítsunk időben és megfelelő formában. Ugyanis így módon elkerülhetjük az elszenvedett késedelmeket. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen. Csikau asszony következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Utalt a tenté hálózatokra. Sajnálatos módon nagyon sok projektnél késedelmek történtek, és a parlament végzett egy tanulmányt, amely azt mutatta, hogy ezek a késedelmek jelentősen növelték a költségeket. Tehát nem csak arról van szó, hogy kevés pénzt kaptak ezek a projektek, hanem a késedelmek megnövelték a költségeiket. Azt hiszem, hogy ezt egy szélesebb perspektívából kellene megvizsgálnunk és figyelembe vennünk a hálózat jövőbeli terjeszkedését. Ma délután azonban a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak egy vitát kell tartania az Európai Bizottság döntésével kapcsolatban, hogy ezeket a projekteket a TEN-T 2009-es költségvetéséből finanszírozzák. Itt egy 1 milliárd eurós költségvetésről beszélünk, ami pedig a kísérleti projekteket illeti, illetve az előkészítő intézkedéseket. Sajnálattal veszem tudomásul ezt a tényt, hogy a biztonságos parkolásra fordítható összegeket csökkentették. Európának ezen a területen még nagyon sok tennivalója van, mi pedig a költségvetés növelését kértük itt, és a biztonságos parkolóhelyek növelését. Azonban sajnálatos módon, ahogyan látjuk ezt a költségvetés tervezetben is, az összeget csökkentették, nem pedig növelték. Ami pedig a tengeri közlekedést illeti tény, hogy a Marco Polo-t erősíteni kellene a tengeri és belvízi közlekedést a figyelmünk középpontjába kell állítanunk az európai közlekedés politika középpontjába kell állítani. Azt gondolom, hogy a Duna folyónak is nagyobb figyelmet kellene biztosítanunk, és azt remélem, hogy ebben a ciklusban az Európai Parlament egy intergrupot fog rész, ré, létrehozni, amely a Duna állapotának javítását szorgalmazza. Ami pedig a kiemelt jelentőségű turisztikai célpontokat illeti, itt a költségvetési előtervezet nem biztosítja, hogy ezeknek a számát növeljük. Köszönöm, Szilvia. Most pedig a bizottság részéről Pakié úrnak fogom megadni a szót. És Rute úr is itt van. Itt a közlekedési bizottságban. Uh, chairman, uh, um, I came a little bit early. Elnök úr, egy kicsit korán érkeztem, és hát ez az ára annak, hogy korán érkeztem. Először is hadd mondjak néhány szót azzal kapcsolatban, hogy ott megválasztották, gratulálok ehhez, utána pedig rátérek majd a jelentésre. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a kollégák is elmondtak, és örülök annak, hogy, hogy kollégám meg tudja majd válaszolni még részletesebben a felmerült pontokat. A költségvetését felelős kollégánk azonban nincs itt. Először is egy jó hírrel szeretnék szolgálni. Az elmúlt évek során együtt működtünk abban, hogy a Marco Polo legyen a lehető legsikeresebb projekt, és jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, amikor már sokkal jobb a fogadtatása a Marco Polo-nak, mint korábban, tehát bizonyos mértékben a Marco Polo egy olyan program, amely a múltban nem működött elég jól, de most már egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy nincs elegendő pénz, mert annyira jól fogadják a Marco Polo programot. Erről majd egy kicsit még később beszélek, de szeretnék valamiről beszélni, ami kötődik a végrehajtó ügynökségek tevékenységéről. Az ügynökségek jobban ne tudják magyarázni a programokat, hogyan működik ez a program, és emiatt és az ilyenfajta programok jobb fogadtatásban részesülnek. A transeurópai hálózatok finanszírozásához kapcsolódó kérdést illetően az Európai Parlament és a tanács mindig is egyetértettek, nagyon sajnáltuk azt, hogy nem kaptuk meg a költségvetést, amit szerettünk volna, és többre lenne szükség, mint jelenleg, amit kaptunk de később majd jelentünk még a gazdasági fellendítési csomagokról, illetve az 500 millióról is. Az easz át illetően én azt javasolnám, hogy a lényeget illetően arra lenne szükség, hogy hosszabb vitákat folytassunk erről az ügynökségről, jogosan mutattak arra rá, hogy két különböző filozófiát láthatunk. Egy olyan ügynökségről van szó, egy szabályozó ügynökségről, amelyet közpénzből finanszíroznak, ez az ügynökség a biztonsággal foglalkozik, másrésztről viszont díjakat is beszed ez az ügynökség, így egyfajta keveredés, keverékre van szükség a közpénzekből és a magánpénzekből, erre majd még később visszatérek. Ayala asszony említette a balesetek kivizsgálásának kérdését. Erre visszatérek majd akkor, amikor a jövőbeli politikákról jelentek önöknek, mert úgy gondolom, hogy itt majd kiegészítő jogalkotásra van szükség a balesetek, baleseteket illetően. Tisztelt elnök úr, remélem, hogy megválaszoltam a kérdéseket. Még egy pont, amit Tikao asszony említett, A bizottság minden területén szeretne közreműködni a, a Duna régiójának. Már most is van egy koordinátorunk, aki a belvízi hajózással foglalkozik, de mindenképpen figyelembe veszem azt a pontot, én szeretném hangsúlyozni azt, hogy az elkövetkező hónapokban sokkal integráltabb Duna stratégiára van szükségünk, ugyanolyanra, mint amit a balti tenger vagy a földközi tenger térségében is láthattunk. Tehát ezek voltak az általános pontjaim, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Közel áll a szívünkhöz a Duna, ezért örülök, hogy megemlítette ezt. Rendben, kollégák, az időbeli ütemezés, határidők elnézést, szeretne hozzászólni? Podríamos... Brian, egy kicsit részletesebben tudnánk-e szólni a költségvetésről a TEN hálózatok esetében, ezt kérdezném a bizottság képviselőjétől. Tehát, amit mi adtunk hozzá a költségvetéshez a gazdasági gazdaságélénkítési terv keretében, nem tudom, hogy erre van-e lehetőség. Erről többet beszéljünk. Elnök, igen. Jó, tehát a módosítások határideje augusztus 14-e. Pont a nyári szünet kellős közepén. Biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyon keményen fog dolgozni a költségvetésen. Aztán szeptember másodikán szavazunk itt a szakbizottságban. Az illetékes szakbizottságban pedig a második ülésen fogjuk ezt megszavazni, és az októberi plenáris elé kerül majd. Tehát augusztus 14 módosítások határideje, Más, szeptember másodikán lesz az első vita, és szakbizottságban pedig a szeptemberi találkozónkon fogjuk megszavazni, és októberi plenáris elé kerül majd. Fred Burnell Foster asszony kérdésére mondom, hogy Gudon urat meghívtuk ide a szeptemberi ülésünkre, úgyhogy kérem, hogy az alapján tervezzék majd kérdéseiket. Biztos vagyok benne egyébként, hogy sok kérdésük lesz majd. Nos, köszönöm szépen. A következő napi rendi pont pedig az ITS és a jelenlegi helyzet az intelligens közlekedési rendszerekről. Jensen asszony. Um fortælle lidt om, hvor vi er henne med ITS Szeretnék mondani néhány szót ezzel kapcsolatban, hogy mennyi, mennyire sikerült már előre haladnunk ezzel a tervvel kapcsolatban. Az intelligens közlekedési rendszerek egy átfogó fogalmat jelentenek, különböző dolgokra vonatkoznak ezek, vonatkoznak ezek a telekommunikációs technikákra, arra, hogy nagyobb legyen a biztonság, és arra is vonatkozik ez, hogy a közlekedés sokkal környezetbarátabb legyen. Az ITS, tehát az intelligens közlekedési rendszerek terve arra törekszik a bizottság részéről, hogy ezt még jobban bevonjuk a közúti közlekedésbe, és egyfajta összhatásra van szükség a különböző közlekedési módok között. 2008 végén indította be ezt a projektet a bizottság, és már megvizsgáltuk ezt a projektet korábban. Kettő része van ennek a bizottsági megközelítésnek. Hat különböző terület van, ahol mindenképpen intézkedni kell, és ez igazából egy összefoglalás azon tevékenységnek, ahol már valami történik. Igazából adatok felsorolása ez az, amit át lehet adni. Itt fókuszálunk arra, hogy biztonságos eszközökkel szereljük fel az autókat, hogy még biztonságosabb legyen a közlekedés, illetve az adatokat is elmentik. Nem szeretnénk egy ö, olyan társadalmat, mindent ellenőriznek, de szeretnénk az adatokat látni. A parlament úgy véli, úgy vélte a bizottság javaslatával kapcsolatban, hogy mindenképpen egy irányelvre van szükség, mert így a tagállamok sokkal jobban tudnak kötelezettséget vállalni arra, hogy előrelépést érjenek el, és pontosan itt nincs egyetértés a tanácson belül a tagállamok között, azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben kell kötelezővé tenni ezeket az intézkedéseket. A bizottság intézkedései számos meghallgatást követtek. Minden érdekelt fél felszólalhatott azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, hogy valóban megvalósítsuk az intelligens közlekedési rendszerek projektjét, hogyan tudjuk ezt előre vinni, erről vitáztunk sokat. Itt igazából a csók és tojás problémájával állunk szemben, mert szükségünk van az intelligens közlekedési rendszerekre, de ehhez olyan eszközökre van szükség az utak mentén, amelyekkel kommunikálni lehet az autókkal, tehát ilyen átadókra, adóvevő rendszerekre van szükség, és a kérdés az az, hogy, hogy be kell -e már rakni az autókba ezeket az eszközöket, ha még nincs meg az út mentén ez a rendszer. Tehát a kérdés az az, hogy kinek kell először lépnie, mit kell először megvalósítani, és ezért minden érintett fél azt mondta, hogy standardokra van szükség, normákra van szükség, biztosítani kell azt, hogy megfelelő standardok jöjjenek létre, és minden beindulhasson. Az akcióterv és az irányelv abból indul ki, hogy meg kell vizsgálnunk a közös tapasztalatainkat, és ezt egy bizottságon belül, belül kell megvizsgálnunk, és meg kell valósítanunk azt, hogy milyen fajta normákat lehet létrehozni ezen közös tapasztalatok alapján. A parlament jelentésében biztosítani szeretnénk azt, hogy egy olyan bizottságot hozzunk létre, amely valóban megnézi a standardokat, és ez kötődjön a akciótervhez is. Tehát nem egyfajta blankó cseket akarunk kiállítani az Európai Bizottság számára. Nem azt akarjuk, hogy mindenfajta standardokat létrehozhassanak a tagállamok, hanem sokkal nagyobb egyértelműséget szeretnénk létrehozni. A tanácson belül érzékelhető egy kis idegesség, hogy mennyibe fog ez majd kerülni, mert a tagállamoknak kell ugye a pénzt ehhez majd előteremteniük. Egymást köteleznünk kell arra, hogy tényleg tevékenyek legyünk ezen a területen, egy közös megalapodásra kell jutnunk. Mind a cseh, mind pedig a svéd elnökség megpróbált sok energiát fektetni abba, hogy létrejön ez a megállapodás, ez az egyetértés és meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudunk egy közös szabályokat, közös standardokat létrehozni, és lehet, hogy lesznek olyan területek is, ahol inkább önkéntes alapon kell eljárnunk. Amit én szeretnék, az az, hogyha egyetértést tudnánk elérni, és hogyha majd a koordinátorokkal megmutatjuk majd ezt még ma, de amit én szeretnék az az, hogy a plenárison már el tudnánk azt élni, hogy később informális tanácskozásba bocsátkozzunk a tanácssal. A svéd elnökség egy korai megállapodást szeretne már a második olvasatban, Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan tudnánk előre mozdulni. Nem tudom, hogy mennyire megvalósítható ez. De hogyha megnézzük ezt a koordinátorok részéről, akkor ez egy jó kiindulási alap lehetne. És ezek a tárgyalások, ezeket a tárgyalásokat vezetetném én is az árnyék jelentéstevőkkel együtt a többi frakcióból és állandó visszajelzést adnánk természetesen a szakbizottságnak azok alapján, amit már elfogadtunk. Tehát amit tenni fogunk az az, hogy megerősítsük azt, hogy továbbá is az alapokon fogunk dolgozni, azokon az alapokon, amelyeket az Európai Parlament, a korábbi Európai Parlament elfogadott, és ezek alapján fogunk majd tárgyalni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A koordinátorok meg fogják tárgyalni az első olvasatban levő mindkét jogalkotói témát, elfogadván az első olvasatot, és tovább lépve. Úgyhogy ezután az ülés után kerül sor erre, úgyhogy hamarosan lesz válasz a kérdésedre. Jó. Grosz úr, néppárt. Igen, Elnök úr, csak az eljárással kapcsolatban szeretnék hozzászólni, nem szeretnék kivagolni a paragráfusokon, de nagyon fontos az, hogy a szabadságban itt lefektessük azt, hogy azokat a jelentéseket, amiket első olvasatban lezártak, azokat elfogadták, és ezeket itt ezen, ebben a szabadságban így kell folytatnunk. Hogyha azt a tényt megnézem, hogy Jensen asszony jelentése most napirenden van, és azt mondják, hogy egy korai megállapodásra sor kerülhet, akkor most ezt az első megállapodást meg kell erősítenünk, és ezt a jelentést így kell tovább folytatnunk. Mindenképpen az árnyék jelentéstevőket ki kell majd jelen, neveznünk, és a svéd elnökséggel kapcsolatban már a tárgyalásokat meg kell kezdeni, be kell vonni az árnyékjelentéstevőket jelentéstevőket is, ennyit az eljárásra. Egyetértek azzal, hogyha a többi jelentést, amit első esetben elfogadtak, azt is ugyanígy fogjuk megtárgyalni. Nagy többséget kapott eh, az, amit javasoltak itt a szakbizottságban, ismerjük a tanácsnak az aggájait, de összességében elmondhatjuk azt, hogy eb, ezen a területen, a modern technológiák területén azért használják ezeket a technológiákat, hogy növeljék a biztonságot egyrésztről, másrésztről viszont ezek az intelligens közlekedési rendszerek az is hozzájárulhatnak, hogy a környezetvédelmet jobban meg tudjuk valósítani, harmadik sorban pedig, ami pedig az adatvédelmet illeti, úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet koordinációhoz vezethetne a tagállamok között. Ezt a témát egy kicsit most félre söpörhetnénk annak érdekében, hogy a technikai jellegű aspektusokra koncentráljunk, hogy a már most rendelkezésre álló lehetőségeket még jobban ki tudjuk használni. Azt, amit már említettünk a költségvetés kapcsán, például a biztonságos parkolást illetően a teherautóknál, amelyeket ugyancsak közlekedési rendszerek által teszünk felismertővé. De nagyon fontos az, hogy itt a szakbizottságban hidat építsünk a között, ami, ami elméletben lehetséges, és a között, ami pedig a gyakorlatban megvalósítható. Nem csak az intelligens közlekedési rendszerek kapcsolatban kell megvalósítani ezt a hidat, hanem a költségvetésnél is, de akár a pihenőidőket illetően is. Tudjuk, hogy ezen a területen, főként a közúti közlekedés kapcsán nagyon sok problémával állunk szemben, mert nincsenek biztosított parkolóhelyek, sőt, bizonyos parkolóhelyek egyáltalán nem is léteznek, és a transeurópai hálózatoknál, amikor beszélünk a befektetésekről, akkor itt is egy hírat kell majd képeznünk a kötelezettségek között. Tehát hogy milyen fajta súlypontokat alakítottunk egyes területeken, és eh, hogyan tudjuk ezeket eh, továbbra is megtartani. Jensen asszony megközelítését támogatom, remélem gyorsan tudunk lépni ebben a munkában, és remélem, hogy a jelenlegi elnökség ugyancsak fontosnak tartja majd ezt a dossziét. Uh, Köszönöm szépen. Én egyetértek a konszenzussal itt az ülésen, hogyha a vitát követően el akarjuk fogadni, fogadni a többi öt vagy hat témát az első olvasatban, hát nagyon szívesen, mert ez felgyorsítaná a munkánkat. És az előadónak lehetővé tenni, hogy folytassa a munkát, és hogyha szükséges változtatni ami megint csak könnyebb lenne a frakción belül is. Úgyhogy nagyon szívesen veszem, hogyha döntünk a vitát követően. Leikfried úr, SND. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az eljárást illeti, támogatjuk ezt a javaslatot. Öt vagy hat jelentés áll már készen, Hat, hat. Tehát hat olyan jelentés van már, amely készen áll, és ezek a jelentések hosszú évek munkájának gyümölcsét képviselik az, e, az előző ciklusban. Úgyhogy szerintem ezt nem szabad most elrontanunk. Ezeket támogatnunk kell, meg kell erősítenünk, és folytatni ezt a folyamatot ebben az irányban. Ha bárki változtatni akar valamit, megvan arra a lehetőség, be lehet adni a második olvasatban módosítókat, és ez elfogadható megoldás lenne. Jensen asszonynal értek egyet abban, hogy egy adott jelentés esetében egy korai megállapodásra kell törekednünk a második olvasatban azon jelentések esetében, ahol szinte egyhangú döntés született, ezt az eljárást kell, hogy kövessék. Úgy gondolom, hogy az előadó a tárgyalások során képviselheti érdekeinket. Nekem is vannak már ilyen jellegű tapasztalataim. Remélem, hogy ebben az esetben nagyobban jobban tudunk eljárni. Nem szeretnék túl sokat beszélni, csak azt szeretném elmondani, hogy két dolog fontos számomra. Egyrészt az a helyzet, hogy minél intenzívebb a közlekedésben résztvevők összeköttetése, annál nagyobb az esély arra, hogy megértsünk azt, hogy mit tesznek, hol voltak, mennyi ideig utaztak, és véleményem szerint bármennyire jó is ez a rendszer a közlekedés biztonságát illetően, mégiscsak ehhez egy óriási szintű adatvédelemre van szükség. A második dolog pedig az, hogy az ilyenfajta rendszerek nagyon-nagyon drágák, és ügyelni kell arra, hogy a végfelhasználó, ne, főként például az ingázók, akik ugye nem kerestek annyira sokat, tehát meg kell nézni azt, hogy túlságosan ne legyen drága számukra ez a rendszer, tehát inkább közpénzbe finanszírozzuk ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lichtenberg asszony a zöldek nevében. Igen, köszönöm szépen. Azt javasolnám én is, és jónak tartom azt, hogyha a jelentéseket globálisan jóváhagyhatnánk annak érdekében, hogy megfelelő legyen a tárgyalási alapunk, ez lenne a lehető legjobb hozzáállás. Második pontként a tartalomhoz. Időközben már olvastam néhány érdekes tanulmányt, és bizonyos tényezőt nagyon komolyan kell vennünk majd a vita során ugyanis kimutatható az közlekedés pszichológiai tanulmányokból az, hogy minél nagyobb egy autóban a biztonsági eszköz, annál kevésbé figyelmesen vezet egy vezető. Tehát lehetséges, hogy a pozitív hatások nem annyira jók így, tehát megkérdőjelezhető így a plusz biztonság kérdése. Lehet, hogy inkább tréningre lenne szükség a vezetők képzésében, hogy hogyan bánjanak ezekkel a biztonsági eszközökkel. Mindenképpen foglalkoznunk kell a közlekedés pszichológiai adatokkal, mielőtt még a tagállamokat túlságosan nagy költségbe vernénk, vagy akár az egyéneket is túlságosan a költségbe vernénk. Mert lehet, hogy végül nem sikerül azt elérnünk, amit szeretnénk ezekkel az eszközökkel, vagyis a közlekedés biztonságot nem tudnánk elérni. Az adatvédelmet illetően nagyon komolyan kell venni azt, hogy ez alapvető követelmény. Tehát, hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor nem érünk el semmit pontosan ebből a forrásból fakad az ellenállása a tagállamoknak, és ezért ezt nem lehet félre söpörni. Tehát egyrészt itt van, hogy drágák az infrastruktúrák, másrésztről pedig nagyon nehéz hosszú távon az adatvédelmet biztosítani, ezt láthattuk már Szender kolléga jelentésében is a határokon átnyúló végrehajtást illetően, ahol azt láthattuk, hogy a súlyos közlekedési bűncselekmények szempontjából határokon történő végrehajtás a tanács számára nem volt elfogadható. És hogyha itt nem sikerül elérnünk azt, amit szeretnénk, hogyha nem tudjuk ezt elfogadtatni, akkor úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy a technikai infrastruktúra kapcsán milyen utat választunk. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, mert a költség haszon arány nem lesz megfelelő, és nem lesz tartható az egész projekt. Tehát mindenképpen megnéznünk azt, hogy minek van értelme, mivel érünk el valamit, hogyan lehet még biztosabbá tenni az adatvédelmet, mert csak így tudjuk meggyőzni a tagállamokat arról, hogy intézkedjenek. Köszönöm szépen kell hozzá persze az intelligens gépkocsi vezető is. Igen, talán jó ötlet lenne mondjuk erről is beszélni, az intelligens gépkocsi vezetőkről. Tika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Jensen asszonynak köszönetet mondani be, beszámolójáért. Nagyon jól tudunk együttműködni és hiszem, hogy a közutak biztonságán és a környezetvédelmen túl az is fontos, hogy mivel az intelligens közlekedési eszközökről, rendszerekről beszélünk, a közúti közlekedésről és más ö, fajta közlekedési ö, módokról, ö, nem szabad elfeledkeznünk a városi mobilitásról sem. Úgy gondolom, hogy nem csak azokra az alapokra kell gondolni, amelyek rendelkezésre állnak a TNT projekten belül, hanem arra is koncentrálnunk kell, hogy minél több pénz álljon rendelkezésre, és milyen opciós kereteken belül a TNT projekten belül. Van azonban egy másik fontos aspektus is, a tanácsnak fontos a szerepe itt hogyha a tagállamokkal kell tárgyalni, és rájuk mutatni. 2010-ben lesz a félidős értékelésre annak, hogy a strukturális alapokat hogyan használták fel eddig. Véleményem szerint a strukturális alapok felhasználhatók lennének a városi mobilitás javítására, illetve az intelligens közlekedési eszközök használatának támogatására. Korábban a szocialista frakció már hangsúlyozta, hogy jobb ö, átfedésre van szükség a különböző közlekedési módok között, és nagyon remélem, hogy a továbbiakban is hangsúlyozásra kerül majd ez az elképzelés. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt a bizottságnak adnám meg a szót, Karamicosz úré a szó. Elnézést, hogyha nem sikerült elsőre, már próbáltam többször is kiejteni, tehát Karamicosz úr következik. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm az előadónak az igen tömör vázolását a jelenlegi helyzetnek. Nos, tényleg arra van szükség, hogy beinduljanak itt a dolgok. És a második olvasatban a korai megállapodás nagyon jó előremutató elképzelés. Persze majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Ami nagyon fontos szerintem, az az, hogy vegyük figyelembe az eddig végzett parlamenti munkát. Szerintem jó messzire jutottunk, ki lehet a konzultációt terjeszteni, meg voltak a meghallgatások, tehát végül is minden megtörtént, és a különböző álláspontok kialakultak. Van azonban egy kérdés, ahol félreértés van, és ezt próbáljuk tisztázni most a tanácssal. Ez pedig nem más, mint az az elképzelés, hogy bizottságként biankó csekket akarunk ki, kitölteni, de hát egyáltalán nem erről van szó. Tényleg, amikor a tanács a várciusi időszakban valamilyen konklúziókat fogadott el, ez azt jelentette, hogy legyen valamilyen akcióterv, de korlátozott mennyiségben. Aztán elkezdtünk tárgyalni arról, hogy hogyan lehet mind a közszféra, tehát az állami féra, mind a magánszféra részéről elhivatottságot, elkötelezettséget elérni. De ez minden területen, legyen ez a vasút, a tengeri, a folyami szállítás. Egyrészt ott volt a jogalkotás, a részrehozás, illetve a finanszírozás. A kutatások alapján így indultunk ehhez a kérdéssel kezdtünk foglalkozni, és az európai tengerpartok, folyók és vasúti hálózaton keresztül beindultak a projektek. Itt 15 évvel ezelőtt indult be a munka a híres rádió adat rendszerrel, és ma már nem kell emellett érvelnünk. De hát vannak azért szigetek is, ahol esetleg még kell hangsúlyozni a használatukat. Tehát van még terület, ahol javítanunk kell a jelenlegi helyzeten, ahol minimális szolgáltatásból indulunk ki, ahogy ezt a parlament is javasolt a bizonyos területeken, itt az ipar is megkapja a saját előnyös pozícióját, de ne feledkezzünk el a célokról. Szerintem a javaslat leglényegesebb része ez, ezen ipari kezdeményezések vonatkozásában. Tehát nagyon fontos, hogy a specifikációk megszülessenek a minimális szolgáltatási szinten, minél előbb tovább lépjünk egész Európában, hogy egy hivatásos sofőr, vagy bárki más, aki Stockholmból indul, és valahova délre akar eljutni, azt a minimális szolgáltatást megkapja, amivel elkerülheti a baleseteket, hogy ne legyen dugó, stb. Ami minket illet, készen állunk arra, hogy segítsük a parlamentet és a tanácsot ebben a folyamatban, hogy minél előbb megegyezzenek. Mert már nagyon sok időt vesztegettünk, ahogy említettem, 15 évet olyan területeken, ahol nagyon-nagyon sok előnyt szerezhetnénk, nem csak a polgárok, nem csak a politikusok, hanem az iparák számára is. Mert hogyha rá, megmutatjuk azt Európában, hogy igenis képesek vagyunk erre, akkor exportálhatjuk is ezeket az elképzeléseket. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Anna. Ö, visszatérne még egy-két gondolattal valamire? Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden néhány megjegyzést. Meg szeretném erősíteni azt, amit Karamizesz úr mondott, nevezetesen, hogy alapvetően a parlament támogatta a bizottsági kezdeményezést. Tehát a parlament és a bizottság tényleg nagyon közel állnak egymáshoz ebben a témában. Ez pedig sok éves együttműködés, munka alapján alakult ki a munkacsoportokban, a meghallgatások során. Tehát ennyit kell tudni a történeti kérdésekről a jelenlegi állásponthoz. De vannak egy nagyon pragmatikus kiinduló pontjai is, hiszen Európán belül a folyamatosságról beszélünk, és nem szabad olyan eredményre jutnunk, ahol ma vagyunk, hogyha például egy sofőr elindul a kamionjával Stockholmból és Görögországba akar eljutni, akkor a különböző országokban különböző rendszerekkel kell megküzdenie, amelyek nem kommunikálnak egymással. Úgyhogy ezek a kis szerkezetek, amelyek egyáltalán képtelenek kommunikálni. Egy olyan egy, valamilyen berendezést kell létrehoznunk, amely lehetővé teszi számukra, hogy a kommunikációs korlát nélkül jussanak el céljukhoz, úti céljukhoz. Grós úr említette azt, ami egyértelműen tükröződik a szakbizottság és a parlament munkájából, hogy olyan rendszert akarunk beindítani, amely végül is segít nekünk ebben. Úgyhogy nem hiszem, hogy újra fel kellene találnunk a spanyol viaszt. A sofőröknek tudniuk kell, hogy hol állhatnak meg legközelebb, hol húzódhatnak le az útról, hol pihenhetnek, hogy tiszteletbe tarthassák a pihenőidőt és a munkaidőt. Nem csak alapszinten, hanem legyen valamilyen tisztességes pihenőhely, ahol megállhatnak. Köszönöm szépen. Elnök. Kancion úr, hogyha röviden hozzá tud szólni, parancsoljon. Nagyon röviden. Mivel nagyon sokat hallottunk a technológiáról, illetve a környezetvédelemről, hát ez nagyszerű, de itt az alaptéma az a biztonság. Ahogyan arra az elején is emlékeztettünk ezen vita elején. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ma az, aki autót vezet, rengeteg figyelemelterelésnek van kitéve. Ma nem tulajdonítunk akkora figyelmet már az autóvezetésnek, mert beszélünk közben telefonon, elengedjük a kormánykereket, tehát van egy csomó eszközünk arra, amely megkö- megkönnyíti az autóvezetést, és azt hiszem, hogy még így sem szabad elfelejteni, hogy maga az autóvezetés mennyire fontos. Elnök, köszönöm szépen. Konszenzust érzékelek az önök részéről, tehát, hogy a hat dossziéval kapcsolatban tovább lépjünk, amelyeknél lerá, lezártuk már az első olvasatot. Itt a koordinátor kollégáimra tekintek, Hogyha egyet értenek, mivel konszenzus tapasztalok, akkor így fogunk eljárni, tehát ezt az hat első olvasatot elfogadjuk, és tovább lépünk. Ez pedig lehetőséget biztosít arra, hogy jelentéstevőket nevezzünk ki, ahol szükség van arra, azokban a frakciókban, ahol még nem választották meg azokat. Úgyhogy, ha egyetértenek, akkor így fogunk eljárni. Egyetértenek, akkor kérem tegyék fel a kezüket a koordinátorok. Van-e ellenvetés? Tartózkodás? Nem. Dirk? Igen, elnök. A kérdés az, hogy a lehetőségek, a módosításokra vonatkozó lehetőségeket ki fogjuk elterjeszteni. Elnök, nem, nem, ez az új szabály szerint fog majd működni úgyhogy itt szigorúan figyelembe veszük a második olvasatot. Az új képviselőknek mondom, hogy általában második olvasatnál nagyon korlátozott a módosítások beterjesztésének lehetősége, de az új parlamenttel lehetőségünk van arra, hogy elfogadjuk az első olvasatot, áttérjünk a második olvasatra, de módosítások szempontjából megnyitjuk a vitát, és akkor be lehet terjeszteni a módosító indítványokat is. Azt hiszem, hogy ez a 70-es szabály, ha jól emlékszem, tehát így fogunk eljárni ennek alapján. Mátyó, szeretné mondani valamit? Köszönöm el azt a kollégákkal, hogy mindenfajta módosítót benyújthatnak, de a plenárison a második olvasatban lesz szavazás, tehát nem egyszerű többséggel fogjuk ezeket a módosítókat elfogadni. Ezt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy a kollégák azt higgyék, hogy, hogy ezt egy egyszerű többséggel meg lehet változtatni ezt a szöveget. Tehát akkor minősített többségre van szükség a második olvasatban, de a módosításokat bármikor be lehet terjeszteni. Igen, akkor mindenkinek egyértelmű ez? Hogyha igen, akkor lépjünk is tovább. Eszmecsere következik. A DJ Trend főigazgatójával, Matthias Rojtéval, akinek föl kell jönnie ide az elnöki emelvényre. Matthias, hogyha volna olyan kedves. És miközben haladsz felénk, üdvözöllek itt az Európai Parlament új közlekedési bizottságában. Reméljük, hogy jól tudunk együttműködni az elkövetkezendő évben, és remélhetőleg rábólintasz mindenre, amit mi mondunk. Tehát rajta úr, át is adom akkor önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és hogy bemutassam az elnök úrnak, hogy tudok németül, németül kezdeném a beszédemet, és a teljes főigazgatóság nevében, de Tajani alelnök úr nevében is szeretnék gratulálni kinevezéséhez ide az elnöki székbe. és természetesen az alelnököknek is szeretnék gratulálni itt a szakbizottságban. Nagyon örülök annak, hogy visszatérhettem önökhöz, és nagyon sok számomra ismerős arcot láthatok újra, és látok azért új arcokat is. És nagyon örülök annak, hogy együttműködhetünk ismételten. Ez a szakbizottság, ezt ki kell hangsúlyozni, ez az a szakbizottság, ahogyha megnézzük a statisztikákat. Itt történik a legtöbb munka az Európai Parlamentben a Környezetvédelmi Szakbizottság mellett. Körülbelül minden együttdöntési eljárás 10%-a ebben a szabizottságban történt az elmúlt időszakban. Tehát tisztelt képviselők, hát nem a legkönnyebb szakbizottságot választották magunk, maguknak, de ez egy nagyon érdekes szakbizottság egyébként. Az elmúlt években nagyon jó hagyományt sikerült kiépítenünk, nagyon jó bizalmi alapon tudtunk egymással működni, és azt szeretném felkínálni önöknek most, hogy az új parlamenti ciklus alatt is ennek szellemében működjünk együtt. A munkatársaim és én is az önök rendelkezésére állunk, minden témát illetően. A régebbi kollégák nagy része tudja, hogy bármilyen kérdéssel fordulhatnak önökhöz. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértenénk, de hát ez a demokratikus folyamat része az, hogy megpróbáljuk egymást a saját igazunkról meggyőzni. Most pedig rátérnék, angolul folytatnám a beszédemet. Megpróbálok. Ezt kicsit szeretném előrevetíteni azt, hogy mi áll előttünk az elkövetkező hónapokban. Nagyon kényes helyzetben vagyok, azért, mert mert változni fog a bizottság is, és ezért csak a konkrét ügyekről szeretnék beszélni, nem pedig a jövőbeli politikákról. De nagyon szerencsés helyzetben is vagyok, mert beszélhetek konkrét esetekről is, amelyek majd a közlekedési politikák jövőjét is jelenthetik. Ennek kapcsán, tehát erre szeretek inkább koncentrálni. Három pontot szeretnék megemlíteni, az állampolgárokat, az éghajlatváltozást, illetve a versenyképességet. Ezek hajtják előre a közlekedési politikát. Lehet, hogy vannak más elemek, pontok is, de ez a három pont az, ami magába foglalja azt, hogy az európai közlekedési politika miről is szól. Az első ponttal kezdeném a versenyképességgel. A közlekedési ipar körülbelül 7%-át teszi ki a GDP-nek, és 5%-át a teljes foglalkoztatottságnak. És ebben az első pontban három másik alpontot lehet azonosítani, infrastruktúrát, innovációt és a belső piacot. úgy gondolom, hogy el tudjuk azt képzelni, hogy miről is szól a belső versenyképesség, a közlekedési politikát, ez főként az ipari dimenzióhoz kötődik. Ami pedig a klímaváltozást illeti, itt látnunk kell azt, hogy a közlekedés, a szállítás kb. egynegyedét teszik ki minden üvegházi gáz kibocsátásának. Igazából a klímaváltozás kapcsán sikerült már előlépést él, elérnünk, de a közlekedés kapcsán nem sikerült. 1990 óta a közlekedés a mintegy egy harmaddal növekedett a közlekedés által okozott üvegházi kibocsátás aránya. Tehát ez azt jelenti, hogy a klímaváltozás nagyon is erős motorja lesz a közlekedési politikáknak. És ebből kifolyólag bizonyos alpontokat lehet meg kifejleszteni. A harmadik elem, elem, ez pedig az állampolgárokat illeti, az állampolgárokat, akik mint munkavállalók vesznek részt a közlekedési szektorban, és úgy, mint felhasználó is a közlekedési szektornak. A szociális dimenzió kötődik ide, egy biztonsági dimenzió, illetve egy biztonságossági dimenzió. Tehát ezek is újabb alpontok az előző pontokat illetően. Ezen három paraméteren belül, hogy ezt így mondjam, Tajani alelnök úr azt javasolta, hogy legyen egy közlemény a közlekedési politikákat illetően a jövőben, ahol meg kell néznünk, hogy milyen trendeket láthatunk majd a társadalmon belül, például az öregedést, kevesebb lesz a köztámogatás, kevesebb lesz a a szakmunkás, szakmunkaerő, bevándorlás, ez egy nagyon fontos tényező, a környezetvédelmi kihívások, amit említettem. De látni kell azt is, hogy kezdünk kifogyni a kőolajból, legalábbis abból a kőolajból, amit megengedhetünk magunknak. Ez nagyon gyorsan vébe fog menni. Tehát a kérdés az az, hogy ezek között 10-20 évben lehet, hogy teljes mértékben át kell alakítanunk a közlekedési rendszerünket. Ezzel mindenképpen gondolkodnunk kell. Mindenképpen gondolkodnunk kell a közlekedés kapcsán ezen. A válasősodás egyre többen költöznek városokba, egyre nagyobb a város, városiasodás, és ezzel még több dugó, még több környezetszennyezés jár együtt. És uh, itt van még a globalizáció is, a globalizáció a közlekedés, a teherszállítás kapcsán, a munkahelyek kapcsán, de akár a közlekedés, a közúti forgalom kapcsán is. És ezen kívül bizonyos mértékben szembe kell néznünk önöknek is parlamentként, nekünk bizottságként, a tanácsnak is szembe kell ezzel néznie, hogy lesznek radikális kérdések az elkövetkező években, amelyek a közlekedéshez kötődnek. A fő üzenetem önök számára ma az, hogy választhatunk. Választhatunk közlekedési szakemberekként megválaszthatjuk azt, hogy meghatározzuk a jövőt magunknak, vagy pedig az, szak, vagy pedig az energia szakértőkre a közvédelmi szakértőkre, a pénzügyi szakértőkre bízzuk azt, hogy meghatározzák a közlekedési programokat. Én azt javasolnám, hogy ha együttműködünk az elkövetkező hónapokban, illetve években, akkor közlekedési szakemberekként nézzünk szembe ezzel a kihívással, amely egyértelműen egy olyan kihívás, amely az Európai Uniót is illeti, bár be kell azt is vallanom, hogy nagyon sok válasz majd sokkal inkább regionálisabb, illetve helyi szinten fog megszületni foglalkoznunk kell a szubszidiaritással is. Biztosítani kell azt, hogy nem csak EU szinten teszünk meg dolgokat, hanem sokkal inkább regionális, vagy inkább helyi szinten. És biztos vagyok abban, hogy a vitáink során, majd az elkövetkező hónapokban, években ez nagyon erős tényező lesz majd. Ennek a vitának az alapján, tehát a jövőbeli közlekedési politikák dokumentum alapján, illetve az önök visszajelzései alapján, az önök vitái alapján a következő Európai Bizottság kidolgozza majd az új fehér könyvet az európai közlekedési politikákról, és szerettem volna egy kis ízlétőt adni azzal kapcsolatban, hogy milyen érdekes dolgok állnak előttünk, hogyan próbáljuk megoldani a három említett pontot, a közlekedési politikát, illetően amelyet elmondtam. Ha megengedi, akkor nagyon röviden, elnök úr, és természetesen várom majd a kérdéseket, hiszen ez a legjobb módja a vita lefolytatásának. Nagyon röviden átszaladnék néhány témán, amelyel a napi rendükön önök is fognak foglalkozni. Először is és Ayala Sender asszony már egyébként kérdezett erről. Valószínűleg hamarosan megalkotjuk a jogszabályokat a polgári légi közlekedéssel kapcsolatos vizsgálatok témakörében. Ugyanis az elmúlt néhány hónapban három komoly légiközlekedési balesetet tapasztalhattunk, és úgy gondoljuk, hogy az EASA-nak nagyon fontos szerepe van, de nagyon fontos koordináció szerepet kell találni a különböző nemzeti baleset nyomozási vizsgálati szervek között. Úgyhogy ez lesz az egyik új témánk, amivel foglalkozunk a közeljövőben. Tajani alelnök úr egyébként szeptember 8-ára hívott össze a Via Reggioi vonatbalesetet követően egy konferenciát a vasúti közlekedési biztonság témakörében, és önt is meghívjuk elnök úr erre a konferenciára. Cselekvési tervet fogunk összeállítani a városi mobilitás témájában, ez szeptember vége felé fog megszületni. Ez egy olyan cselekvési terv lesz, amely a három C-vel fog foglalkozni, ugyanakkor viszont a szubszidiaritás kérdésével egyaránt. Most folyik az utasok jogaival foglalkozó jogszabály tárgyalása. Ez valamennyi közlekedési módozatra vonatkozik, és hogyha megnézem a vitákat, amelyek a tanácsban folynak, szükségünk van az önök támogatására, ami a jogszabály alkalmazási körét illeti. Úgyhogy ott valószínűleg élénk viták várhatók. Azt reméljük, hogy a teherszállítási korridorokról szóló anyagot szeptemberben vagy októberben fogják elfogadni. Ez egy különösen fontos javaslat, amely biztosíthatja, hogy a vasúti közlekedéshez megfelelő hozzáférést biztosítunk a fontos teherszállítási korridorokon Európában. És ezért az intelligens közlekedési rendszerekről szóló vitájuk nagyon megérintett, és Jensen asszonynak egyébként sok sikert kívánok a tárgyalásokon, ahogy Karamicos úr is mondta, már dolgoztunk ezzel egy ideje. Hát én magam jól emlékszem, hogy már tíz éve legalább foglalkoztunk ezzel a témával, ugyanis én önként jelentkeztem erre a témára, de hát úgy tűnik, hogy nem volt ezért ez annyira sikeres, úgyhogy remélem, hogy a jogszabály ezért hamarosan megszületik. Aztán pedig egy közleményt fogunk kiadni, azzal kapcsolatban, ami a külső kapcsolatainkat illeti, együttműködés megerősítése, itt közlekedési együttműködésre gondolok, Európa és Afrika között. Például légiközlekedés biztonsága, közúti biztonság, tengeri együttműködés, csak néhány példát említenék ezzel kapcsolatban. És van egy javaslat, ígéret, Baró biztos úr részéről, ez pedig a légi biztonság finanszírozása címet viseli. A bizottság holnap egy döntést, egy határozatot fog elfogadni mégpedig egy mandátum meghosszabbításról a TEN-T koordinátorok esetében. Engedjék meg, hogy egy szót szóljak erről. Mindannyiunkat nagyon megrázott Karl van Mét hirtelen halála, aki az egyik közlekedési koordinátorunk volt. Karl, to certain extent, was the first... Karl volt az első, azok között, akik igazán foglalkoztak a közlekedéspolitikával, ő dolgozott az első közlekedéspolitikai fehér könyvön is, sőt a közlekedésügyi főigazgatóság neki köszönhetően alakult át egy olyan főigazgatósága, amely valóban tevékeny volt, ahelyett, hogy olyan hivatalnokok csoportjává vált volna, akik megakadályozzák a közlekedés politika megvalósulását. Tehát Kár mindig is figyelemmel kísérte a folyamatokat, és el se tudom mondani, mennyire megrázott a halála mindannyiunkat. Úgyhogy Kártványét helyére találunk valakit, illetve Balázs úr helyére, aki szintén koordinátor volt. A bizottság az önökkel folytatott konzultáció után dönt majd erről. Aztán vannak technikai intézkedések is, mint például az egyes irányelvek felülvizsgálata, és az egyik fontos elemen is dolgozniuk kell majd önöknek is, ez pedig az általános integrált európai tengeri térség. Itt egy beszámolói formalitásról szóló jogszabályról van szó, ezt a hajók esetében dolgoztuk ki, Például, hogyha valaki Kopenhágából Pireoszra utazik, nem csupán, illetve szállít nem csupán teherautóval, hanem hajóval, akkor is egy egységes európai piacot tudjunk megvalósítani, ez ennek a célja. És vannak különböző olyan témáink, ahol a közlekedési főigazgatóság mindig nagyon számított és számítani is fog erre a szakbizottságra, annak ellenére, hogyha az illetékes szakbizottság nem a közlekedési, hanem egy másik. Például a Galileo témáját említeném meg ezek között, vagy pedig a transeurópai hálózatok finanszírozását, illetve egy sokkal vitatottabb témát, ez pedig a munkaidő a közúti szállításban dolgozók számára, és az egyik, ez az egyik olyan téma, ahol valószínűleg nagyon heves vitákra kerül majd sor, és remélem, hogy itt kitűnően tudunk majd együtt dolgozni önökkel a bizalomnak a szellemében, ahogyan dolgoztunk az előző ciklusban is, nagyon sok jogszabály dolgoztak ki, nagyon sok információt kaptak tőlünk, de az egyik legfontosabb az az önök bibliája, amit itt tartok a kezemben, és Brian könyve legalább ennyire vastag lesz. Nagyon szépen köszönöm. Elnök, főigazgató úr, nagyon szépen köszönöm előadását, és azt is, hogy eljött hozzánk ilyen gyorsan, ilyen hamar ezen szakbizottság életében oly korai időpontban, hiszen csak tegnap alakultunk meg és mindannyian várjuk az önnel való együttműködést, illetve munkatársaival való együttműködést. Közös célunk van ugyanis, ez pedig az, hogy a közlekedést javítsuk az Európai Unión belül. Elismerve szélesebb körű felelősségeinket is, például az éghajlat az állampolgárok irányába. Köszönöm szépen, nagyon sokan jelentkeztek szóra. Megpróbálom megpróbálom a fegyelmet betartatni önökkel, a felszólalókkal, úgyhogy kérem önöket, hogy a lehető legtömörebben fogalmazzanak. Lényegre törően ez nagyon sokat segítene. A koordinátorokkal fogom kezdeni, és utána jönnek a képviselők, úgyhogy kérem, vegyék ezt figyelembe, ugyanis szeretnénk mindenkinek időt biztosítani arra, hogy kérdést tegyen fel, és hogy a főigazgató úr utána válaszolhasson. Először is Gross úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a hagyományt, hogy a koordinátorokkal kezdjük, de rövid lesznek, hogy a kollégák is hozzászólhassanak. Szeretném megköszönni önnek azt, hogy eljött hozzánk, nem annyira könnyű eh, ezt eh, a jogalkotási ciklus elején elvégezni, hogy egy áttekintést adjon. Szeretném hangsúlyozni azt, amit el, ön is elmondott, a múlt kapcsán már ismerjük az energia, klímaváltozás, biztonság kihívását, és csak három pontot szeretnék megemlíteni. Először is úgy vélem, hogy azok, akik kapcsolatban állnak a közlekedéssel, azok tudják, és már pár hónapja is úgy volt, hogy állandóan felmerült a kérdés a vá- gazdasági válsággal kapcsolatban. Az Európai Bizottság tesz itt majd intézkedést ezt illetően, lesznek-e ösztönzések, hiszen velünk szemmel is megfogalmazódik ez a, az elvárás, tehát hogy mit történik majd ezen a területen. A második megjegyzésem egy másik pontra vonatkozik, még pedig a kommunikáció pontjára. Az elmúlt négy-öt évben nagyon sokat munkálkodtunk ezen, és nagyon fegyelmezetten vágtunk bele a választási kampányba is, de azt láthattuk, hogy ennek a hatékonysága, hatása kevéssé volt érezhető az embereknél, habár Inkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy az embereket mi foglalkoztatja az a mindennapokban. Lehet, hogy a bizottságnak és a parlamentnek össze kellene fognia, úgy kellene ezt megfogalmaznunk, hogy mindenki értsen, ne csak azok, akik a szakbizottságban ülnek. Utolsó megjegyzésként pedig a kedvenc ellenségemet szeretném megnevezni, a tanácsot. Nem lehetne ezt megvizsgálni, hogy sok jó elképzelés megvalósítását hogyan lehetne előre vinni az egyes tagállamokban, mert nagyon kevéssé értik ezt az állampolgárok, főként akkor, hogyha azt mondjuk, hogy határoztunk valamiről, de vannak olyanok, akik kifogásokat keresnek, vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a végrehajtással, tehát ez is egy olyan téma, amelyről beszélnünk kell és meg kell említenünk azokat a dolgokat is, amelyeket a múltban határoztunk el, és meg kell nézni azt, hogy ezekkel kapcsolatban lehetne egyszerűsítést elérni. Ezeket szerettem volna megemlíteni. Thanks, S&D, Mr. Leichfried. Köszönöm szépen, Leichfried úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen főigazgató úr, hogy eljött ide hozzánk, és én is három pontot szeretnék megemlíteni. Az első kérdésköröm a légi közlekedés biztonságát illeti. Azt a helyzetet láthatjuk, hogy azok, akik most repülnek, azok nem vihetik magukkal a parfümmeiket, és ez egy olyan fajta fejlemény, amely nem a jó irányba mutat. Tehát a kérdésem az, hogy hogyan fogunk bánni ezzel a folyadékokra vonatkozó szabályozással. Másik kérdése pedig az, hogy hogyan lehet igazából biztonságosabbá tenni az európai légközlekedést, Jelenleg nagy a bizonytalanság, és ezt mindenképpen meg kell oldani. Következő kérdésem, mit tervez az Európai Bizottság konkrétan a közlekedés további környezetbarátabbá tételével kapcsolatban? A gazdasági válság kapcsán új problémák merültek fel, de az Európai Unió Az Európai Uniónak el kell azon gondolkodnia, hogyan tudja a közötti projekteket továbbra támogatni, hogyan lehet elérni azt, hogy sokkal inkább környezetbarátabb közlekedési módok valósuljanak meg. A svéd elnökség kapcsán voltak olyan híresztelések, hogy egy újfajta szabályozást szeretnének európai szinten elérni, az Európai Parlament két és fél évvel ezelőtt döntött egy szabályozásról, melynek, értelmében, amely, amelynek van értelme, és úgy gondolom, hogy a többi frakcióból származó kollégák is azt mondták, hogy az Európai Parlament nem hallod megváltoztatni ezt a két és fél éve hozott döntést. Harmadik pontként említették a közlekedési politikát, illetve azt is, hogy foglalkozunk az idegenforgalommal is. Engem érdekel, hogy itt mi fog történni, és van egy téma, amely különös képe érdekel engem, az pedig a Szlovéniához kötődő vita. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Like Fried úr, Störks úr, Alde, három percben, hogy a koordinátorokon kívül más is hozzászólhasson. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy ilyen gyorsan eljött ide az új közlekedési bizottságba. Azt is elmondta, hogy nagyon nehéz időszakban vagyunk, és hogy majd változnak a biztosok is és lehet, hogy majd egy új biztosunk lesz nekünk is, tehát nagyon nehéz előre tervezni, de van egy pont, amiről úgy gondolom, hogy nem szabad itt vesztegetni az időt. Jövőre lesz egy új fehér könyv, egy, az új vagy a régi biztos fogja előkészíteni ezt, és mindenképpen lesz majd egy közlemény ezzel kapcsolatban a bizottság részéről, de mindenképpen előre kell tekintenünk, és látnunk kell, hogy mik lesznek a közlekedési politikának a fő körvonalai. Feltételezem, hogy a tanácsot is bevonjuk majd ebbe a munkába. Az Európai Bizottságnak az ambíciója nagyon fontos lesz ennek kapcsán. Minden esetben a bizottság részéről európai megközelítésre lesz szükség. Ez azt jelenti, hogy általános fenntarthatóságra van szükség közlekedés kapcsán, amely gazdaságilag és társadalmilag, és, illetve környezetvédelmileg is fenntartható. Egyensúlyt kell megvalósítani ezek között, tehát én kíváncsi lennék erre, hogy itt önök mit fognak javasolni majd a közleményükben. Minden esetre ezt majd mi tovább kell fejlesztenünk, de úgy gondolom, hogy amelyet mindenképpen hangsúlyozni szeretnénk, itt az az lesz, hogy meg kell nyitni a piacokat. Igazi európai piacra van szükség minden közlekedési módot illetően. Karel van Mir eh, honfitársaként szeretném megköszönni azt, hogy kihangsúlyozta az ő által elvégzett munkát, de bármikor, amikor egyességet szeretnénk elérni, az Európai Parlament és a bizottság mindig a tanácssal szemben állnak. Mindig is ki kell tulajdonképpen verni a tagállamokból ezt a fajta megállapodást, és remélem, hogy a közlekedési bizottság majd a munkák során mindenképpen minden tőletelhetőt meg fog tenni. Köszönöm szépen, Kreimer úr, az öldek nevében. Köszönöm szépen azt, hogy szólt hozzánk. Hát nem igazán tudom, hogy miért váltott időközben németről angolra, de hát mindegy. Látnunk kell, hogy a klímaváltozás kapcsán mennyire fontos a közlekedés. Utalt arra, hogy a széndiokszid kibocsátás egyharmada a közlekedésből fakad. Az, hogy 35%-kal növekedett 90 óta ez a kibocsátás, ez annál uh, súlyosabb, hogyha megnézzük azt, hogy a többi szektorban viszont 10%-kal csökkent a kibocsátás. Például a uh, légközlekedés kapcsán sikerült több milliárdos befektetéssel csökkenteni a kibocsátást, tehát befektetés nélkül nem tudunk semmit sem elérni, ezt mindenkinek látnia kell, és örülök annak, hogy ezt ön is kihangsúlyozta. Arra is utalt, hogy az kőolajból lassan kifogyunk, de hogyha ha, ha ezer lakosra jut 450 autó az Európai Unióban, és hogyha azt e, elérik majd a kínaiak, illetve az oroszok is ezt a fajta e, arányt, akkor mindenfajta e, erőforrásból ki fogunk fogyni. Tehát a globalizáció nem fogja ezt megállítani. Még egy dolog a városokkal kapcsolatban. 70%-ban a káros kibocsátást a közlekedés okozza. Tehát a városi közlekedéssel is foglalkoznunk kell. Itt is vannak különböző rossz helyzetek, és vannak adóeszközök is, plusz még a szubszidatás is, mégis nincs meg a megfelelő pénz. Mi arról döntöttünk a parlamentben, hogy 40%-ban a vasúti közlekedést támogatjuk, és a tanácsnak is erre az áldását kell adnia, hogyha szeretnénk elérni a céljainkat. Mindenképpen ennek a parlamenti döntésnek európai jogszabályá kell válnia. Következő pont, a közlekedés Európában olcsó, kivéve a környezetbarát közlekedést. sokkal nagy, nem több útra van szükségünk, hanem sokkal intelligensebb közlekedésre. Például Afrikába szállít Afrikába szállítunk csirkét, és az olcsóbb, mint az Afrikában előállított csirke, vagy tenyésztett csirke, és ez is egy eléggé őrült dolog. Hogyha például vasúta jönnék Brüsszel, Berlinből Brüsszelbe, akkor 19% áfát fizetek, és légközlekedéssel ez sokkal olcsóbb, tehát mit fog ön anézért tenni, hogy sokkal igazságosabb legyen a verseny? Köszönöm szépen. Végezetül az első kérdéskörben Van Dálen úr, és utána válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy ilyen gyorsan elfáradt hozzánk. És örülök annak, hogy megemlékezett Karel de Mir kollégánk sajnálatos haláláról. Három témát szeretnék kiemelni, először is az infrastruktúra kérdését. Jelenleg a gazdasági recesszió időszakát éljük, és szeretném elmondani, hogy az olyan projekteken, amelyeket eh, a transzeurópai hálózatokból kerülnek finanszírozásra, ezeket fel lehetne gyorsítani, mert ezek növelnék a foglalkoztatottságot, hozzájárulnak a gazdasági fellendüléshez is, és lehet, hogy bizonyos eh, finanszírozást előre lehetne hozni, koncentrálni kellene a belvízi hajózásra, amely eh, sajnálatos módon a transzeurópai hálózat kapcsán nem annyira támogatott. Van egy dolog, amelyet nem hallottam az ön bemutatójában, ez pedig a kezelés kérdésre. Meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet kezelni a különböző témákat. Itt gondolok a pihenőidőkre a teherfuvarozás kapcsán, de gondolok a, az utasszállításra is, vagy vagy arra, hogy például az én honfitársaimat megbüntetik kis közlekedési szabálysértésért Olaszországban, tehát egy, egy e, igazi e, kezelésre van itt szükség. A szubszidiaritás e, kérdése, ezt a frakció mindenképpen figyelemmel szeretné követni, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Úgy gondolom, hogy a az európai szabályok túlságosan nagy hatással járnak bizonyos régiók esetében. Konkrétan szeretném megemlíteni a Skót szigeteket, ahol vasárnap is fenn kell tartani a kompszolgálatot, pedig erre nincs igényük a lakosoknak, tehát ott egy, egyáltalán nem kellene ezt a szolgáltatot feltartani, de a európai szabályok miatt, igen. Tehát szerintem erre, erre a kérdésre is nagyon figyelni kellene. Köszönöm szépen, Vandalan úr. Rojta úr, kérem válaszoljon az első kérdéskörre, és aztán jönnek a továbbiak a képviselők részéről. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, mert nagyon sok mindent felvetettek, amit nekem kellett volna tulajdonképpen. Elsősorban Gross úrra gondolok, aki nagyon világosan rámutatott a jelenlegi helyzetre, a gazdasági válságra, hiszen egyértelmű, hogy ez a közlekedés terén is látható, főleg az áruszállítás terén. És már nagyon sok intézkedést javasoltunk eddig is, az állami támogatások enyhítését, illetően a use it or lose it szabálynak megfelelően Van Dalen úrral együtt fogunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ezen kívül a különböző belföldi hajózási tervekről is szó lesz meghallgattuk az összes ágazatot. Azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet, amit eddig is közvetítettünk, az az volt, hogy ne térjünk vissza protekcionizmusra. Próbáljunk a konkrét helyzetekkel megbírkozni, legyünk konkrétak, és ne vezessünk be megint protekcionista intézkedéseket, amelyek csak felbolygatnák a belső piacot. Ami a végrehajtást illeti, megint csak nagyon sokan utaltak erre. Valóban a főigazgatóság jövőbeli munkáját nézve egyértelmű, hogy az eddigiekhez képest még jobban a végrehajtásra kell koncentrálnunk, amelyek a tagállamok jogalkotásából származnak megerősíthetem, hogy ezt fogjuk tenni. Pillanatnyilag a vasúti csomagot és annak végrehajtását vizsgáljuk közelről, nagyon sok ajánlással rendelkezünk már, de rendkívül erőteljesen kell koncentrálni az elkövetkezendő időszakban egy területre. Azt hiszem, hogy ahelyett, hogy többfajta jogalkotás is létezne, inkább arra az egyre kell koncentrálnunk, amit már eddig is jóvá hagytunk. Gos úr egy második dologra is rámutatott, ami rendkívül fontos, az az egyszerűsítés kérdése. Szerintem még mindig van tennivalónk, nem kevés, a jogalkotás, a különböző csomagok konszolidálása, konszolidálása vasút terén, és más területek is, ahol meg kell vizsgálnunk a jogalkotást, és egyszerűsítenünk kell. A következő a kommunikáció. Ez a negyedik pont, és talán a legfontosabb. Azt hiszem, hogy itt össze kell fognunk. Újra meg kell vizsgálnunk, mert bármi amit az Európai Unió szintjén teszünk, és ami jó, és amit az állampolgárok értékelnek, nem föltétlenül európainak tekintett. Csak azok a dolgok, amik nehézkesek, nehezen végrehajthatók, azokat tekintik az állampolgárok európainak. És hát nem hiszem, hogy nem kell ezt emlegetnem, hiszen önök, mint európai parlamenti képviselők nagyon jól tudják ezt tehát javítanunk kell a kommunikáción. Aztán Lightfield úr következett. Nos, el vagyunk köteleze, Baró és Tájáni alelnök urak is elkötelezték magukat amellett, hogy javaslat fog születni a folyadékok terén. De ugyanakkor a technológiának is rendelkezésre kell állnia, és biztos vagyok benne, hogy Tájáni alelnök úr is fog majd önökhöz szólni az elkövetkezendő hetek, hónapok során. Ha fogalmazhatok világosan, teljes mértékben egyetértve alelnökömmel ebben a témában, el kell mondanom, hogy a különböző folyadékok ellenőrzésére vonatkozó szabályra el szeretnénk törölni. De ugyanakkor 27 különböző szabály létezik 27 különböző tagállamban, ami hát még nehézkesebbé teszi ezt az egész folyamatot, úgyhogy valamilyen módon ezzel meg kell bírkoznunk. President Tajani. Uh, Az óriási hajók vonatkozásában megint elkötelezettséggel rendelkezünk, lesz erről meghallgatás, de a közeljövőben is a svéd elnökség alatt végképp nem valószínű, hogy a végére tudunk járni ennek. Ugyanakkor egy másik irányelv a hulladékok vonatkozásában megint tanulmányokat igényel. Először úgy gondoltam, hogy kibújhatok a válasz alól, amikor az idegenforgalmat említette, és mondhatom azt, hogy ez nem hozzánk tartozik, amikor a szlovén ö, ö, cím, ö, matricát említette. Végül is a bizottságon belül itt megosztottak a felelősségi körök. Biztos vagyok benne, hogy nagyon alaposan meg fogjuk vizsgálni ezt a kérdést, és tovább viszem a javaslatát. Starks úr, a piac megnyitása, hát egyértelműen ez az egyik motorja az integrált közlekedéspolitikáknak. Nagyon fontos, hogy ön is említette ezt, és hangsúlyozta. Káma úr kérdése a közlekedés politikára vonatkozott. Úgy gondolom, az elkövetkezendő hónapok során eh, remélem nem túl sokáig tartó vita áll előttünk eh, az európai matricák témájában. Konkrét példája ez annak, hogy eh, Európának hogyan kell hozzáállni a közlekedéshez, és Elkádroly úr nagyon keményen harcolt a parlament álláspontjáért. Most már rajtunk áll, hogy hova jutunk az európai matrica témájában. Van úr, az európai pénzek mobilizálása az infrastruktúra irányában. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy az 500 millióval ö, fellendítsük a gazdaságot Európában. De egyértelmű, hogy az a tény is, hogy uh, gyakorlatilag túl sokat ö, akartunk egyszerre, azt mutatja, hogy szükség van a pénzekre. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kilencen vannak még a hozzászólók listáin. Mrs. Mrs. Ayala Sender, Mrs. Foster, Mr. Kuhn, Mr. Grandes Pascual, Mr. Liberatsky and Mr. Kansian. I'm going to close. Most lezárom a hozzászólók listáját, és arra kérem a képviselőket, hogy a lehető legrövidebben, másfél, maximum két percben szóljanak hozzá, és amikor úgy látják, hogy ezt a kalapácsot elkezdem lengetni, akkor biztosan tudják majd, hogy kezd az idejük a végére járni. Úgyhogy kérem, legyenek fegyelmezettek. Nagyon hálás leszek érte elnökként. Kok úr az első. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Rüte, können... Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyes hívószavakkal kapcsolatban kezdeményezésekre számítok, közúti biztonság, a nehéz gépjárművek mérése, illetve intelligens közlekedési rendszerek, ezek a prioritásaim. Köszönöm, Kok úr, ön egy igazi hős, Elkadráui úr. Köszönöm szépen, én egy kicsit hosszabban fogok szólni, de azért megpróbálok mégis rövidnek lenni. Rute úrnak köszönöm szépen a hozzájárulását ma délelőtt. Ön elsősorban a közlemény tartalmát ismertette, tehát a szakpolitika főirányvonalait megmutatta, illetve a fehér könyvet. Szerintem a fehér könyvnek a lehető legkézzelfoghatóbbnak kell lennie, hogyha lehetséges, akkor egy konkrét ütemtervet figyelembe véve, tehát azt is szeretnénk tudni, nem csak azt, hogy mikor, hogy merre haladunk, hanem azt is, hogy mikor kell odaérnünk. Ami pedig a fenntartható közlekedést illeti, ez problémát jelenthet, ugyanis céljainkat még nem értük el. Ön utalt az Eurovinyetta rendszerre, hát ott azért nagyon sok nehézséget kell még leküzdenünk, annak érdekében, hogy egy ambiciózus jogszabály szülessen. Én attól tartok egyébként, hogy ezt tanácsi szinten blokkolják. Egyszerűen nem látom, hogy túlságosan lelkesek lennének a gyors előrelépés érdekében. Talán együtt el kellene gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehetne a tanácsot arra bátorítani, hogy előrelépe, előrelépéseket érjünk el. Aztán pedig a külső költségek internalizálása, minden esetre itt a fenntarthatóság felé kellene haladnunk. A vita során a tanácsnak egy javaslattal kell előállnia, mégpedig a jövedéki adók témakörében, és van némi aggályom is, amit szerettem volna megemlíteni, mégpedig a biztonságosabb repülőterekről és az ezzel kapcsolatos cselekvési tervről. A jövőben a bizottság ragaszkodik-e azokhoz a határidőkhöz, amelyeket saját maga számára megállapított? Ugye hat hónapos időszakról beszéltünk, köszönöm szépen, elnök. Alkadraui úr éppen hogy, éppen hogy sikerült. Lichtenberger asszony, parancsoljon. Nos, tehát nagyon sok kérdésem van, de megpróbálok röviden szólni. Először is. A veszélyes gyerekülések az autókban október végére ígérték, hogy egy tanulmányt kapunk erről, aztán pedig a Gigaliner, az a nagy hajók. Szerintem ott megint csak problémát tapasztalhatunk, ugyanis természetesen hallottunk egy előadást erről, ami egyfajta reklámnak is betudható, de hogyha megnézzük ennek a szociális költségeit, azt nagyon szorosan figyelemmel kell kísérjük a finanszírozás témakörében. Hogy milyen alaplépéseket kell finanszírozni, mielőtt ezeket a gigalinereket bevezetjük. Aztán pedig az utasjogok a légiközlekedés terén, például a beszállás megtagadásáról szóltunk az utolsó ciklusban. Kérdezném, hogy mi az önök véleményemet egyre többen tárják szét a kezüket, és azt mondják, hogy az utasjogokat a légiközlekedésben nem hajtják végre megfelelően. Aztán pedig a pilóták kimerültségéről is készült egy tanulmány, hogy a munkával, illetve a pihenéssel eltöltött idő eléggé kiegyensúlyozott, erről is egy tanulmány kellene hallanunk, ugyanis erről nagyon heves viták szoktak folyni aztán. A belső oxigénellátás a repülőkön mikor fogják ellenőrizni ezeket a lépéseket? Elnök, engem mindig elképesztenek ezek a képviselők, ugyanis úgy tűnik, hogy mindig egy másodpercen belül mégiscsak befejezik a hozzászólásukat, pont amikor le akarom csapni a kalapácsot. Ajánla Szender asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy eljött Rojte úr ilyen hamar hozzánk. Én a közúti biztonságról szeretnék szólni, hogy a szabálysértésekkel kapcsolatban mi történik, amelyek útközben valahol elkavarodtak. Ez a dosszié, ez hogyan áll, és szerettem volna az a 2010-es célok értékeléséről hallani, hogy hol tartunk most egészen pontosan. Nem tudjuk, hogy a Galileónél két központról születtek-e döntések, a megállapodásban három központról szóltak, úgyhogy szeretném tudni, hogy ezzel mi a helyzet. Aztán Kárván mit úrról én magam is megemlékeznék. Ön azt mondta, hogy két koordinátort fognak holnap helyettesíteni. Én úgy tudtam, hogy Davignon úr is, aki itt a szakbizottságban egy nagyon szerencsétlen előadást tartott, hogy őt is le fogják váltani, ezt szeretném tudni. Ami pedig Afrikát illeti, szeretném tudni, hogy Szomáliával kapcsolatban a Digitren mit tesz, ugyanis a halászati főigazgatóság foglalkozik ezzel, de azt gondolom, hogy ez a téma egészen konkrétan tengerbiztonsági téma. Aztán pedig a finanszírozással kapcsolatban szeretném tudni, hogy a Digitren mit tesz ezzel kapcsolatban, főként a tenhálózatoknál, aztán Nyilván légiközlekedésben beszéltünk már a biztonságról, de vannak azért egyéb kérdések is, például az egészség. Ugyanis azt hiszem, hogy itt az utasjogokat feltétlenül figyelembe kell vennünk ebben a témakörben is. És egyetértek teljesen azzal, hogy az alkalmazás figyelemmel kísérése különösen fontos, ugyanis az alkalmazás, a végrehajtás alapvető fontosságú minden egyes jogalkotási aktus esetében. Köszönöm szépen. És elnézést. Ayala Sender asszony szintén befejezte egy másodperccel a Foster asszony. Uh, köszönöm szépen, köszönöm szépen a vendégünknek azt, hogy ilyen korán eljött már hozzánk. Két rövid pontom lenne. Az első pont az a folyadékokról szól a repülőkön. Úgy gondolom, hogy a fő hiba az volt, hogy 100 millilitert határoztak meg, és senki nem tud ennél kisebb mértékű folyadékot vásárolni a boltokban. Nem akarok most erről vitát nyitni, hiszen hozzászoktunk már ehhez, de a fő pontom az a légi balesetekhez kötődik. Az, hogy Európában itt ilyen biztonságos a közlekedés, az azért van, mert függetlenek a vizsgálók a tagállamokban, nem függenek a politikusoktól például, teljesen átlátható ez a módszer, és ismerjük, hogy ennek milyen hatásai vannak, tehát ezt csak azért vetem fel, mert nem tudom, hogy a bizottság mit akar az EASZ-val, azonban nekünk már van egy kipróbált módszerünk a vizsgálatokra, és együtt működnek más gyártókkal, más tagállamokkal, ha bármilyen baleset történik. Az elmúlt hónapban voltak incidensek, nagyon komolyan veszük ezeket, de e, engem érdekelne az, hogy a bizottság milyen irányba szeretne ezzel kapcsolatban haladni. Köszönöm szépen, Foster asszony, Kühn úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Rute főigazgató úr. Köszönöm szépen azt, hogy elmondta, hogy milyen célkötőzéseik vannak az elkövetkező jogalkotási periódusra, de hát ehhez kell egy jó kis költségvetés is. Azt láthattuk a viták során, hogy 8,3 százalékkal csökkentették a költségvetésünket 2010-re vonatkozólag, főként a TEN esetében. Azt mondják, hogy csökken a világgazdaság, mértékben csökken a teherfuvarozás, azonban befektetésekre van szükségünk. Nem lehet megengedni azt, hogy a közlekedési bizottság költség vetését lecsökkentsék, és minden csak a konjunktúra programokra fordítsanak. Milyen támogatást kaphatunk mi szakbizottságként önnek, főigazgató úr, hogy megfelelő költségvetést kaphassunk? Augusztus 14-ig lesz lehetőségünk arra, hogy módosítókat nyújtsunk be, és utána majd erről tárgyalunk a szakbizottságban, illetve a plenárison is, de Szeretnénk támogatni önt abban, hogy el tudjuk ért, ér, érni a saját céljainkat a közlekedési infrastruktúra kapcsán. És elnök, köszönöm szépen, de Grandes Pascal úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Róte úrnak a jelenlétet, hogy eljött hozzánk, és hogy elmondta, milyen tervei vannak a bizottságnak. Nagyon röviden szólnék. A TEN-T egy álom volt, 20 milliárd eurós, aztán pedig a nagy kiábrándulás a 8 milliárd euró volt, és úgy tűnik, hogy holnap pedig új felelősöket fognak kinevezni. Szeretném tudni, hogy ön mit gondol, mennyire lehetséges az, hogy a félidős felülvizsgálatnál ezt a 30 prioritásos projektet át tudják-e szervezni. Aztán pedig Galileo Ayala asszonynak igaza volt. nem két központi projekt van, hanem három központi projekt, ebbe teljesen igaza van, és az utolsó kérdésem pedig az, hogy mi történt az úgynevezett body scannerrel kapcsolatban, tehát, hogy a repülőtereken bevezették ezeket a hőkamerákat. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami fejlemény. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Liberácki úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Főigazgató úr, szeretnék köszönetet mondani önnek, mégpedig azért, hogy hogy a választások előtt egy egész napot töltött azzal, hogy az európai közlekedési szolgáltatókkal egy egész napon keresztül tárgyalt. Tudom, ez nagyon nehéz munka, és szeretném megkérdezni, hogy ön mit gondol, hogyan lehetne ezt a feladatot még könnyebbé tenni. Az új tagállamokban nagyon sok kohéziós pénzt költenek a közlekedési infrastruktúrára. De úgy tudom, hogy az előirányzatok felvétele meglehetősen alacsony, és ezért a projektek késedelmet szenvednek. Nem gondolja, hogy az önök főigazgatósága, illetve a mi szakbizottságunk együtt kéne működjön? Talán a DG Régiótól, a Régiófejlesztési Főigazgatóságtól át kellene venni ezt a feladatot. Azt hiszem, elnök úr, betartottam az időt, elnök, köszönöm szépen. Még hárman szólnak. Kancien úr, Tikau asszony és Barantika asszony. Kancien úr, parancsoljon. Grazie, Presidente, grazie, Direttore. Due domande. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, főigazgató úr. Két kérdésem lenne, nagyon gyors és technikai jellegű. Először is biztonság. A szeptember 8-i konferencián túl szeretném tudni, hogy mi fog történni a programozás, a jövőbeli programozás tekintetében. Ugyanis, hogyha figyelembe veszük ezeket a baleseteket, amelyek nem régiben történnek, szeretném tudni, hogy a bizottság tette valamit ezzel kapcsolatban. A következő pedig a 2009-es programozás a TEN projektekkel kapcsolatban. Ugyanis úgy tapasztaltam, hogy nagyon kevés projektet választottak ki. Másokat elutasítottak, olyan indoklásokkal, amelyek nagyjából érthetőek is voltak. Szeretném tudni, hogy ezeket a projekteket költségvetési okokból utasították el, vagy pedig figyelembe lehet-e venni, illetve át lehet-e gondolni ezt a döntést hat hónapon belül. Ugyanis 2009-2010 nagyon kényes időszak a válság kontextusában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek nagy gazdasági kihatásai is lesznek és a 10-20 százalékos finanszírozás, ahogyan mondtam, nagyon nagy kihatással lesz gazdaságainkra, úgyhogy szeretném tudni, hogy ezt a döntést át lehet-e gondolni. Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök. A kérdésem a következő. Milyen fejlemények történtek a közös tengeri politika területén, és ami pedig a vasúti közlekedést illeti, tudom, hogy egyes konkrét infrastruktúrák fejlesztése nagyon magas befektetésekhez kötött, ez pedig különösen fontos a jelenlegi gazdasági válság esetében. A tagállamoknak, az a vállalatoknak nehezőkre esik biztosítani ehhez a megfelelő forrásokat. Úgyhogy az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban érdekelne, hogy milyen hozzájárulások várhatók. Az is érdekelne, hogy valószínűleg a kollégák szempontjából is hasznos lenne, hogyha kapnánk információt arról, hogy hol állnak a tárgyalások harmadik országokkal a közlekedés szállítás területén. Ugyanis van tárgyalási mandátumunk, de talán hasznos lenne erről információt is kapnunk és a légi közlekedési megállapodás is érdekelne Mexikóval. Köszönöm szépen, Tikau asszony, és az utolsó, Bilbao Barendik asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is arra szeretném kérni Róter urat, ugyanis nem hallottam erről semmit, hogy, hogy a gazdasági válság időszakot élünk meg egész Európában. Nagyon sok projektekről, illetve érdekes javaslatokról hallottunk. Azt hiszem, hogy hasznos ezekkel előre haladni, de azt hiszem, hogy egy feladatot el kellene végeznünk. Ma délelőtt azt hallottuk, hogy költségvetés csökkentés történt jelentős még hozzá. Azonban, amit egyetlen dokumentumban sem láttam, az az, hogy értékeljük, vagy elemezzük, hogy ezek a projektek jelenlegi válság keretében mit jelentenek? Ön beszélt a három elemről, de ezeknél a projekteknél nem láttunk egyetlen értékelést sem, hogy a projektek jóváhagyása az erre vonatkozó innováció milyen kihatással lesz a jelenlegi európai gazdaságra. Azt gondolom, hogy főként most, hogy itt az Európai Parlamentben született egy külön bizottság, amely a gazdasági válsággal foglalkozik, tudni szeretném tehát, hogy ez az innováció milyen kihatással lesz, és hogy megfelelő-e a költségvetés csökkentés helyes döntése. Másodszorban pedig azt gondolom, hogy fontos és hasznos lenne, sőt, mi több szükséges itt a gazdasági válság keretében, hogy a valamennyi döntés koordinációját a végletekig elvigyük. Itt a szakbizottságban szóltunk az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó irányelvről. Azt hiszem, hogy ennek a jövőbeli leendő irányelvnek a tartalmát koordinálni kellene. Harmadsorban pedig azt szeretném mondani önnek, hogy a bizottság javaslatai között kellene tenni arra is erőfeszítést, hogy meggyőzzék a tagállamokat, a széndiokszid kibocsátás csökkentése tekintetében, illetve a megújuló energiák használata és a környezetvédelem tekintetében. El kell mondanunk, hogy ez egy innovatív projekt, ugyanis a gazdasági válságban nyilván a tagállamok inkább arra törekszenek, hogy ezeket a törekvéseiket csökkentsék és Ayala asszonynal együtt a tengerbiztonság nagyon aggaszt engem, főként a szomáliai helyzet, főként amikor hazám Baszkföldöt, hazámat Baszkföldöt különösen érinti ez a probléma. És elmondanám, hogy a koordinátorok leváltásával remélem, hogy a már megkezdett projekteket folytatják csak Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Belbeo Berendika asszonynak. Rite úr nagyon sok kérdést kapott, nincs túl sok ideje már, hogy megválaszolja ezt. Tehát a kalapácsom lengetése önre is vonatkozik. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr nekem azért nagyobb a veszélyem itt ön mellett, a kalapács mellett, mint a többieknek. Nagyon gyors leszek. Általános megjegyzéssel kezdeném. Hadd mondjam el ezt egyértelműen, a bizottság és a szakbizottságuk azon van, hogy több pénzt kapjunk az infrastruktúra számára. Biztosítanunk kell azt, hogy az infrastruktúrában tett befektetések nem csak ebben a pénzügyi periódusban, hanem a következőben is növekedjenek. Azért, mert nagy hiány van a befektetésekben az infrastruktúrákat illetően, és ami a transzeurópai hálózatokról szóló zöld könyv célja az az, hogy egy jövőbeli vitát gerjesszen az infrastruktúra befektetéseket illetően, azon befektetéseket illetően, amelyek intelligensen fektetnek be az infrastruktúrába, mert számunkra, számomra az intelligens infrastruktúra azt jelenti, hogy csökkenti a kibocsátást, sokkal hatékonyabb felhasználását teszi lehetővé a rendszernek, és ez nagyon fontos a jövőbeli politikákat illetően, mind a parlament, mind pedig a bizottság számára. Elnök úr, már nagyon messzire merészkedtem a tulajdonképpen területemtől, abban az értelemben, hogy én egy eh, közalkalmazott vagyok, nem vagyok politikus, és én Tajáni urat szolgálom. És eh, nagyon sok kérdés érkezett a jövőbeli politikákat illetően, amelyek nem tudok választ adni önöknek, mert a politikai kollégium fog majd erről dönteni, mi csak tanácsokat adhatunk nekik. Tanácsot adhatunk az alánoknak, a biztosoknak, de ők lesznek azok, akik majd döntenek, és ők fogják majd ezeket önök elé tárni. Tehát nagyon sok kérdést tettek fel, amelyekre nem tudok most önöknek válaszolni, mert nem tudom. Csak azt tudom elmondani, hogy mit, mit mondtak el nekem jelenleg. De én minden kérdésüket eljutottam majd Tajani alelnök úrnak, hiszen ez nagyon fontos. Néhány konkrét pontot emelnék ki. A jövőbeli jogalkotást illetően legyen szó most dimenziókról, vagy technikai, vagy a német TÜV technikai műszaki vizsgának nevezett dolgokról, erről majd a jövőbeli bizottság fog majd dönteni. Az akciótervet illetően, illetve a hat hónapot illetően, Kenoly úr, hát itt nem tudok választ adni önnek jelenleg. Egyértelmű, hogy továbbra is azon leszünk, hogy a külső költségeket internalizáljuk, ez egyértelmű. Lichtenberger asszony hallottam, hogy Patrick Kodú majd ellátogat önökhöz, és ez EASA végezte a felülvizsgálatot a különböző rendszereket illetően, és majd valószínű, hogy ő lesz az, aki választ tud adni majd a tanulmányjal kapcsolatban önnek. Amit én olvastam, az Ugyanaz, ami az újságokban is olvasható. Egyetértek önnel teljes mértékben. Patrick Gudu és én is együtt voltunk az Egyesült Államokban, és beszéltünk a tanulmányról, a pilóták kimerültségéről szóló tanulmányról is tárgyaltunk, és ez is fontos lesz majd a bizottság számára. Ayala Sender asszonynak válaszolva, van javaslatunk a határokon átnyúló határokon átnyúló költségeket illetően, és állampolgárként elnézést. A hatákon átnyúló szabálysérteseket illetően van már egy tervezetünk. A Galileót illetően megállapíthatom, hogy az a megállapodás, amiben én is részt vettem, ennek az a célja, hogy legyen egy harmadik központ, amely akkor működőképes, amikor már a Marco Polo, a Galileo is működőképes. Megint csak költségekről van szó. Elnézésüket kérem, lehet, hogy rosszul fejeztem ki magamat a koordinátorokat illetően. Az a javaslat, amelyeket önök a régi parlamentben láthattak, azokat a koordinátorok jóváhagytak, és Szeki úr is, az új koordinátor is jóváhagyta. Ezt két koordinátor még nem neveztek meg, mert mind Fan Miel, illetve Balázs úr sincsenek már itt. A harmadik országokkal folytatott uh, tárgyalásokkal kapcsolatban itt jó gyakorlatunk van, és továbbra is ennek megfelelően fogunk eljárni. Nem lesznek külön tárgyalások Mexikóval, sikeresen lezártuk a tárgyalásokat Kanadával, a második fázist megkezdtük a tárgyalásos során az USA-val, ezen kívül előreléptünk a Balkánt illetően is, tehát továbbra is majd tájékoztatjuk önöket erről, tájékoztatjuk önt erről, Tika asszony. Bilbao asszony, a megfelelő energiaforrásokat illetően, erről nem tudok önnek mit mondani, de elviekben igen, egyetértek önnel, egyetértek önnel abban, hogy az innovációt, az innovációt, az innovációt kell erőltetnünk, csak így lehet biztosítani azt, hogy jobb legyen a finanszírozás. De hagyj beszéljek általánosságban a főigazgatóságunknak, nagyon jók az eredményei abban, hogy a kutatást gyakorlati projektekbe alakítsa át a Galileo, a légközlekedés kezelése. Ezek csak néhány, csak néhány példa arra, hogyan tudtunk főgazdaságként kutatási projekteket kezdeni, és most már ott tartunk, hogy a technológiai innovációkat alkalmazzuk az Európai Unióban, tehát ez egy nagyon jó eredmény részünkről a közlekedési szektorban. Foster asszony, egyetértek önnel abban, hogy a balesetek kivizsgálása kapcsán meg kell különböztetni a hatóság között, amelynek amely engedélyezi, illetve a biztonságot és azon hatóság között, amely pedig kivizsgálja az eseteket. Mi nem szeretnénk összekeverni a két szerepet, független baleset kivizsgáló hatóságra van szükség, és ehhez pedig egy hálózatra van szükség, ezzel mi mindig gondolkodunk. Elnök úr, úgy vélem, hogy itt a, be is fejezném, mindenképpen jelentek majd önnek a konkrét transeurópai hálózatokhoz kötődő fellendítési csomagról, illetve a koordinátornak is jelentek majd. Köszönöm szépen az érdekes kérdéseiket, együttműködésüket, és mindenképpen jelentek erről majd Tajani alelnök úrnak. Uh, Reuter úr, köszönöm szépen. Koordinátorok ülése lesz most. Úgyhogy egyéb kérdésekről nem tudok most szólni, csak emlékeztetnék arra, hogy a következő ülésünk itt a közlekedési szakbizottságban szeptember 1-én lesz kedden délután háromkor és aztán pedig szeptember másodikán folytatjuk, remélhetőleg. Hogyha nincsen egyéb kérdés, akkor köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a tolmácsoknak a munkát, és akkor most az ülést berekeztem. A koordinátorokat pedig kérem, hogy 5 perc szünet, technikai szünet után folytassuk. Egyetértenek?